witam państwa serdecznie. przechodzimy do. hölgyeim és uraim a szavazatok indoklása következik. Tudom, hogy nagyon sokan várják ezeket a pillanatokat, és most azt kérném azoktól, akik elmennek, mert túlzottan éhesek, hogy ha lehetséges, akkor csendesen hagyják el a termet, csendesen haladjanak a menza felé, ugyanis vannak itt még olyanok, akik szeretnének hozzászólni. biztonság morvai.